many people here, okay. so I don't think yeah, be yeah. Big Kollégák, megkezdjük az együttes DEVE FAM szakbizottsági ülést. Az Európai Unió nemek közötti egyenlőségre vonatkozó 2016-20-as időszakra szóló cselekvési terv első évéről, az Európai Parlament kutatószolgálata fogja ismétel, ismertetni az erről szóló tanulmányt. Üdvözlöm a két szakbizottság tagjait ezen az együttesülésen, és nagy öröm számomra, hogy a DEVE elnökével, Linda McEwen asszonyjal együtt vezethetjük ezt az ülést. Nagyon fontos ez a téma mindkét szakbizottság számára, mert szeretnénk előmozdítani a nemek közötti egyenlőséget, Szeretnénk, hogyha ez az EU alapértéke lenne minden szakpolitikai területen és fellépésben. Ezen a témán a szeptember 25-i közös munkaülésen kezdtünk együtt dolgozni. Ezután volt egy eszmecsere október 10-én is, ma pedig meghallgatjuk Isabel Ioannides asszonyt, aki az Expost értékelési egység tagja az Európai Unió kutatószolgálatában, Európai Parlament kutatószolgálatában, és ő a végrehajtás állásáról fog beszól, beszámolni. Ioannides asszony, meg is adom önnek a szót egy 15-20 percben. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, tisztelt elnök asszony. Nagy öröm volt számomra, hogy ezt a jelentést elkészíthettem a két szakbizottság számára a nagyon fontos témában. Ahogy bizonyára tudják, az ex post értékelési egység automatikusan készít ilyen jelentéseket, hogy a végrehajtási jelentésekhez ezt csatolni tudjuk. Ez a konkrét jelentés pedig három céllal készült. Az egyik, hogy az eredményeket vegyük számba, hogyha tudok lapozni ezzel a kütyüvel, az nagyon jó lesz, de nem működik. Ah, okay. Okay, holding it in the right direction makes a difference. Igen, ha megfelelő irányba tartom, akkor mindjárt más. Nos, tehát a három célból a második kettő az új nemek közötti egyetlenség, eredlőségre vonatkozó cselekvési terv eredményei az első évben. A második cél, hogy vizsgáljuk meg és értékeljük magát a keretet, hiszen ez csak egy éve létezik. Ebben most nem, erről nem fog sokat beszélni a prezentációban, de a jelentésben egy konkrét fejezet foglalkozik ezzel, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le a GEP 1-esből, és a regionális szervezetek elemzéseinek milyen eredményeit tudják esetleg önök is felhasználni, amikor azt vizsgálják, hogy a nemek közötti egyenlőség elfogadása hogyan valósul meg elkeretben. A harmadik célunk pedig, hogy következtetéseket vonjunk le, és fellépésre vonatkozó lehetőségeket vázoljunk fel e területen. Amikor a jelentésemet készítettem elő, két tényező befolyásolta a módszertant. Az egyik az, hogy az értékelésre mindössze egy év állt rendelkezésre, és az azt jelentette, hogy korlátozott arányban állt rendelkezésre adat, illetve még nem tudjuk nagy távolságból tekinteni a helyzetet. Az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat, ahogy végrehajtja ezt a keretet, azt látjuk, hogy már a kötelezettségvállalás is egy óriási lépés, hiszen magáról a végrehajtásról még nem tudunk nagyon komoly következtetéseket levonni. Megvizsgáltam a különböző üzleti vállalkozások, civil szervezetek agytrösztök értékeléseit, aztán az Európai Uniós nyomonkövetési jelentéseket is, de hát ezek, mivel későn készültek el, csak az én következtetéseim megerősítésére használtam őket. Használtam azon kívül Eurostat, OECD és UNDP adatbázisokat, illetve EU-s és civil szervezeti dolgozók véleményét kikértem itt Brüsszelben szervezett eseményeken. Nem tudom, mennyire látszik ez a dia, de a lényeg az, hogy a nemek közötti egyenlőtlenségi indexet használtam, amit az UNDP dolgozott ki, és regionális lebontásban vizsgáltam azt, hogy a pénzügyi eszközöket hogyan használja fel az EU arra, hogy rámutasson a regionális lebontásban a probléma nagyságára. Ami világosan kibontakozik ebből a diából az az, hogy nagy a szakadék, és ezért ennyire fontos a munka, amit vállaltunk. Az eredményeim Egyre jobban értik az emberek a keretnek köszönhetően a nők és férfiak egyenlőségének a fontosságát, világosabbak a célok, és ez összhangban van az EU emberi jogi cselekvési tervével és az egyenlőtlenségi stratégiai tervvel 2016-19-es időszakra vonatkozóan. A GAP 1-esre épít ez a GAP 2-es keret, de tovább mutat, tovább lép annál, kiterjeszti az összes Európai Uniós külföldi fellépésre a hatókörét a dolognak. Aztán a GAP e 2-es figyelembe veszi a különböző nem kormányzati fellépőknek, nem kormányzati szervezeteknek a véleményét is. Például a női, nőjogok esetében a férfiaknak is van szerepe, és ezt most már a GEP 2 figyelembe is veszi. Aztán azt gondolom, hogy világosan határozza meg a célokat a GAP 2 a szakpolitikák és eszközök esetében a külügyi területen, az Európai Uniós delegációk a terepen, a külügyi szolgált és a bizottság is jobban látja a célokat tematikus pillérekre fókuszálnak első alkalommal ezek az intézkedések. A nők és lányok elleni erőszak elleni fellépés, a részvétel megerősítése, és egy horizontális, az intézményi kultúra megváltoztatás. Ez a három pillér. Sok előmozd, sok haladást sikerült ellépni, abban, hogy az Európai Unió mennyire vizsgálja az egyes országokban magas politikai szinten is a nők és férfiak egyenlőségét. Támogatja a munkát Mimica biztos, és Mogherini alelnök asszony, főképviselő asszony. A DEFCO és a külügyi szolgált is foglalkozik ezzel a témával, a delegációs szintén pedig nemek közötti egyenlőséggel ért felelős tisztviselőket neveztek ki. Egyre inkább fókuszál ez a csomag a kulturális szemléletváltásra az EU-s intézményekben. Itt sikerült a legtöbb eredményt elérni. Úgy tűnik, hogy a GAP 2-es egy igazi masszív változásnak a feltételeit teremtette meg. képzéseket is sikerült szervezni, a nemek közötti egyenlőség, egyenlőtlenség adatainak az elemzésére, EU-s szinte, és EU kívüli szinten is foglalkozunk ezzel. Aztán a képzésben való részvétel már túlmutat a fókuszpontjainkon. Haladást tapasztalunk abban is, hogy mennyire jól sikerül együttműködni ez azt jelenti, hogy sokkal több koordináció valósul meg az EU-s intézmények, brüsszeli intézmények és a delegációk között, illetve az EU-s intézmények és az EU-s tagállamok között, delegációs szinten sokkal inkább bevonódtak ők a célkitűzések elérésébe az éves értékelési jelentés keretein belül. A releváns tevékenységek folyamatos nyomon követése is egy olyan fontos aspektus, ahol sikerült haladást elérni. A GAP 1-hez képest. Itt ugyanis a kvalitatív volt a, és önkéntes a nyomon követés, a kettesben viszont kötelező, éves szintű, és a delegációk nemek szerinti lebontásban vizsgálják a tagállamokból beérkező adatokat. A GAP2 világosan azonosítja azt is, hogy mely delegációk haladnak, és melyek nem. És attól függően, hogy a jelentés milyen, rá lehet mutatni arra is, hogy hol sikerült az egyenlőség kérdését integrálni a tevékenységekbe. Az iránymutatásokra vonatkozólag is sikerült némi haladást elérni, és egy iránymutatást tartalmazó feljegyzést is sikerült kiküldeni a delegációknak márciusban. Ezen kívül intézkedéseket sikerült tenni a GAP 2-es keretén belül, például egy tanácsadó testület létrehozása a nemek közötti egyenlőség témájában. Voltak találkozók különböző partnerekkel, hogy a nyomon követés független legyen úgyhogy nem csak a tagállamoktól származó információt és a delegációktól származó információt gyűjtjük, hanem a civil szervezeteket is meghallgatjuk. És a brüsszeli főhadiszálláson pedig egy testület jött létre, amely segíti a delegációkat. Végül rendelkezésre álló finanszírozási források kb. 100 millió euróra rúgnak eddig, ezek, ezt sikerült elkülöníteni konkrét intézkedésekre amikor megnézzük azt, hogy milyen statisztikákat találunk a külügyi szolgálat éves jelentésében, abból világosan kiderül, hogy a DEFCO és a NIR főigazgatóságok tevékenységének nagyjából a 60%-a már szándékozik előmozdítani a nemek egyenlőségét. Ezen kívül az EU és az ENSZ globális nemek közötti egyenlőség kezdeményezése is beindult. Most majd meglátjuk, hogy ez majd konkrétan mit jelent, és hogyan tudjuk felhasználni. Azt gondolom, hogy az általános üzenet a következő. Jó irányba haladunk, ott van az elkötelezettség, bár még korai konkrét következtetéseket levonni. Nem tudjuk, hogy mennyire ágyazódott be ez az új keret a szakpolitikákba. Nyilván hiányosságokat is tapasztaltam. Például vannak olyan témák, amelyeket nem eléggé dolgoztak ki. Amikor a eh, különböző emberekkel eh, beszéltem erről a témáról, az a benyomásom alakult ki, hogy a DEFCO főigazgatóság oldala sokkal fejlettebb, mint a másik eh, főigazgatóságé, bár a külügyi szolgált is dolgozik rajta, és különösen azon területekre gondolok, ahol a sérülékeny helyzetben lévő nőkre összpontosítunk, illetve a nők szerepe a mediációban kérdése is eléggé elhanyagolt. De ez talán annak lehet az eredménye, hogy a külügyi szolgálatban nagyon sok információ bizalmas. Úgyhogy nehezebb világos képet alkotni arról, hogy egyáltalán mi zajlik ott. A bizottság és a külügyi szolgálat dokumentuma is elismerik azt, hogy nagyon sok vonatkozó információ bizalmas, és ezért nehéz dolgunk van következtetéseket levonni. Egy másik probléma, hogy a kereskedelem és a nemek közötti egyenlőség kérdése között hiányzik a kapcsolat. Más dokumentumokban foglalkoznak a gender kérdéssel, de a fő kereskedelmi stratégiák és beruházási stratégiák nem említik a nők kérdését. Pedig a kereskedelem nagy mértékben hat a nők helyzetére, akár pozitív, akár negatív irányban. És egy olyan stratégia, ami szeretne egyablakos intézményként működni, Hát ebben nincs benne sajnos a kereskedelem. Aztán még egy hiányosság, a jelentés főleg a mennyiségre összpontosít, nem a minőségre. Nagyon sok részletes adatot találunk benne, arra vonatkozok, hogy hogyan sikerült az előrelépést elérni, de azt nem tudjuk, hogy maguk a projektek milyen hatással vannak a kedvezményezett közösségekre, és hogy egyáltalán végrehajtják-e a fellépéseket, és az milyen hatással van a közösségekre, sikerült-e bármilyen változást elérni a terepen. Ezt nem értékelik. A helyzet általánosságban komplexebb, a sérülékeny, vagy konfliktusos, vagy konfliktus utáni államokban egymással versengő célok vannak. Általánosságban úgy tűnik, hogy a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos aggályokat félreteszik. És nagyon általánosságok területén mozgunk. Nem tudjuk, hogy a fellépések hogyan fognak konkrét eredményhez vezetni. Milyen lehetőségek vannak a jövőre vonatkozóan, mit lehet tenni, hogy előre mozdítsuk ezt a témát, és jobban beágyazzuk a gender kérdést az EU-s politikákba. Gyakran hallunk arról, hogy egy teljes társadalom teljes kormányzat megközelítésre van szükség. Olyan tevékenységekre és politikákra kormányzati szinten, amik kiegészítik egymást. Ugyanezt a megközelítést lehetne érdemes alkalmazni a társadalom területén is, hogy az üzleti világ együttműködjön a civil szervezetek és más nem kormányzati résztvevőkkel, de ez nem könnyű egy olyan környezetben, ahol a civil szféra szűkülőben van. És szakértők véleménye szerint, hogyha a civil szervezetek kevésbé éreznék magukat elszigeteltnek, akkor jobban védenék őket a rezsimek, és a különböző vélemények a civil társadalom képviselőivel azt mutatták, hogy a mai nap eléggé kihívást jelentő időszak, különösen a konfliktus utáni országokban. Az Európai Uniónak elő kell segíteni azt, hogy a civil szervezetek és a kormányzatok között a kapcsolat megerősödjön, a finanszírozás adása az nem elég, több politikai elkötelezettségre van szükség. Hasonlóképpen nagyobb szerepe van a magánsz, na kellene, hogy legyen a magánszektornak. Ez a dia az azt mutatja, egyébként egy olyan jelentésből származik, amit a McKenzie, a McKenzie cég készített 2015-ben. Ők azt puta, próbálták megmutatni, hogy a magánszektornak nagyon komoly szerepe van a nemek közötti egyenlőség előmozdításában. Hosszú távon a magánszektornak előnyére válna az, hogyha arra a gazdasági lehetőségre, esélyre összpontosítana, afelé dolgozna, ami a nők és férfiak egyenlőségének megvalósulása esetén fog kibontakozni. Azt nézték meg, hogyha 2025-re a GDP milyen mértékben növekedhetne 28 trillió dollárral egészen konkrétan, hogyha a nők részvétele nagyjából megkétszereződne. Miközben a férfiak részvétele ugyanazon a szinten maradna. Nagyon ambiciózus tehát ez a projekt. további lehetőségek a fellépésre. Biztosítsuk azt, hogy a politikai kötelezettségvállalás az létezik. Egyébként szerintem ez létezik magas szinten, a külügyi szolgálatban és a bizottságban is, de nagyon jó lenne, hogyha ez valódi cselekvésbe lenne lefordítva. Minden szinten ugyanazok a prioritások megvalósulnának. A szakértők szerint a gender mainstreaming politikák csak formálisak. Gyakorlatban nem nagyon valósulnak meg. Csak az alapvető gender kérdésekre koncentrálnak, mint például az anyák egészsége, vagy az a legalsóbb fokú oktatás. A közlekedés és mezőgazdaság területén pedig azt gondolják, hogy ezek semlegesek a nemzetközi egyenlőség szempontjából, pedig a valóság azt mutatja, hogy nem. Az e területre vonatkozó elemzéseket csatolják a dokumentumokhoz, de nem integrálják bele. Sok alkalommal előfordult az is, hogy a rendelkezésre álló statisztikák nem eléggé elmélyültek akkor, amikor az Európai Unió olyan területekre összpontosít, ahol különösen fontosnak tartja a fellépést. Ezen kívül a nemek közötti egyenlőség kérdését a kereskedelmi tárgyalásokból és a kereskedelmi megállapodások nyomon követésébe be kell építeni. Ezzel tudnánk választ adni arra a problémára, hogy jobban kéne dokumentálni a nemek közötti egyenlőség dinamikáját, és átfogóban megközelíteni a gender kérdés, mint jelen pillanatban azt tesszük az értékelésekben. Ezen kívül a kereskedelmi megállapodásokban munkajogi fejezeteket is be kéne építeni, és a magas szintű munka körülményeket be kéne építeni ezekbe a szerződésekbe. Az egyenlőség tekintetében többet kell még tenni a különböző tevékenységekben való részvétel szempontjából is, például a külügyi szolgálat éves monitoring jelentésében többet kéne foglalkozni ezzel a célral. Aztán az is nagyon fontos lenne, hogy a helyi realitásra való, hoz való alkalmazkodást területén többet tegyünk egyes területeken máshogy kell a nők problémáit megközelíteni. Még akkor is, hogyha a problémák hasonlónak tűnnek első pillantásra, akkor is fel kéne ismerni, hogy minden régió, minden ország saját jogi, intézmény és kulturális rendszerrel bír, és a nemzetközi megállapodásoknak és standardoknak is különböző mértékben felelnek meg. Ha személyre szabott a politikáink lennének, azzal jobban tudnánk a civil társadalmat támogatni, illetve ösztönözni a kormányzatokat a reformra. Az EU-s delegációknak a szerepét jobban meg kéne erősíteni, mert nagyon világos szerepük van az EU-s diplomácia előmozdításában a helyi résztvevőkkel, kormányzatokkal való kapcsolattartásban, és ők az első számú kapcsolattartó pont, akkor, amikor az EU-s erőfeszítéseket a nemzetközi ö, érdekelt felekkel összepróbáljuk hangolni egy-egy államban a nőket nem áldozatnak kell tekinteni, hanem cselekvőképes embereknek az igazságszolgáltatásban, a közférában való részvételben és a kutatásban való szerepüket meg kéne erősíteni. És még két gondolat, amit gyorsan megemlítenék. A több és jobb képzés, ami nem csak azoknak kéne, hogy rendelkezésére álljon, akik közvetlenül a nemek közötti kérdésekkel foglalkoznak, hanem a bizottságban vezető szerepet vállalnak, vagy töltenek be, illetve ilyen képzéseket tartani a civil szervezeteknek, civil társadalmaknak az egyes országokban, és következetesen öm, Mm, végig gondolni azt, hogy ez egy hosszú távú stratégia kell, hogy legyen. Ezt a bizottság jelentése is egyébként tartalmazza ezt a gondolatot. Biztosítani kell, hogy ezek az erőfeszítések haladjanak, de ehhez realista célkitűzésekre és világos menetrendre van szükség. Általánosságban azt mondanám, hogy a következtetésem az, hogy erős alapokat sikerült most lefektetnünk, hogy a gender kérdést az EU külső fellépéseiben nagy mértékben figyelembe vegyék. De hát még időre van szükség, hogy ezek az erőfeszítések hogyan kerülnek végrehajtásra, és még időre van szükség, hogy lássuk, hogy milyen eredményei vannak ennek. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen ennek a prezentációnak a felvezetését, és most pedig a bizottság tagjaihoz foglalok, vannak-e kérdések a tanulmányjal kapcsolatosan? Ha nincsenek kérdések, akkor a napi rendi programnak a következő pontja következik, nevezetesen hogyan lehet az Európai Külső Szolgálati Tevékenység révén átalakítani a nőknek a tevékenységét, és most az asszonynak a jelentés tervezetét fogjuk tanulmányozni, és ennek keretében átadnám a szót ö, ö, az elnök, társelnök asszonynak, Mekeven asszonynak. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy ezt az együttes vitát meg szervezte a szakbizottság. Nagyon fontos, hogy itt együttes fellépésről van a két szakbizottság részéről, és ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a jelentésüket elkészítsük. Kimentem Dubravka Sujca asszonyt, aki sajnos nem tud a mai napon jelen lenni velünk, de mégis elmondanám az ő nevében is, hogy ez egy olyan jelentés tervezett, amely arra vonatkozik, hogy hogyan lehet végrehajtani a szolgálati, az egy szolgálati munkadokumentumot. Olyan kérdésről van szó, amelyel már foglalkoztunk. Az eszmecserét lefolytattuk már egy ütemben, és a kérdés az, hogy jó ütemben, jó irányban haladunk el. És szeretnék emlékeztetni mindenek előtt arra, hogy miért volt szükség egy új cselekvési tervet előterjeszteni a gender témában. Az a gond a korábbi ö, programmal, hogy nem foglalkozott a teljes külszolgálati fellépéssel, ez teljesen új megközelítést jelent most tehát. És nem arról van szó, hogy ki pipálunk bizonyos elvárásokat, egészen más fellépésről van most már itt szó, a nagykövetségek, a képviseletek, delegációknak a részvételében, tevékenységével, ugye a fiataloknak, a fiatal lányoknak a felépésével. Tehát korábban az történt mindig csak, hogy kipipálták a különböző kérdőívi kockákat, sorokat, és ezt küldték el Brüsszelben, és nem volt bele a tevékenységbe a különböző fellépése a delegációknak, a követségeknek, és hát az merült még továbbá fel, hogy itt nagyon nagy kihívásról van szó, és nem másodlagos kérdéskör, ebben van tehát változás. Az LKS fellépésében is hát a három tematika, amely itt felmerül, azt így azt hozzá magával, hogy az integritással foglalkozunk, a jogokkal, a munka világában, a nők és fiatal asszonyoknak az esetében, lányoknak az esetében, és ezen kívül még foglalkozunk azzal is, hogy milyen intézményi változása van szükség. Hogyan lehet az európai gépezetet megváltoztatni azért, hogy ezzel a kérdéssel kellő mértékben és módon foglalkozunk. Kulturális változásról van szó olyanról, amely lehetővé teszi azt, hogy ezen kérdéskört úgy vizsgáljuk meg, hogy külön felelőse is van. Minden évben 85%-a a delegációknak elkészíti a jelentést a témában, különböző ellenzések születnek országonként, és ha megvizsgáljuk ezen ellenzéseket, akkor nagyon fontos az, hogy újabb kérdések merüljenek fel, és hát ezzel foglalkoztak a kollégák múlt héten, de tulajdonképpen az elemzések nem kerülnek kellő terjesztésre, már pedig erre szükség lenne. Ezt igényeljük. Különböző normáknak az előtérbe helyezését, és nagyon fontos azt is látni, hogy a különböző programjaink közül hány foglalkozik a gender kérdéssel is. Milyen adatokkal rendelkeznek, mérőeszközökkel, hogyan lehet mérni agregált módon is a sikerét ezen különböző fellépéseknek. Most nem arról van szó, hogy megvizsgáljuk, hogy miért is kell külön program a gender kérdésben, vagy hogy az irányultsága jó a tevékenységünknek. Nem, itt ez másról van szó. A kolléganőm is, Suicasszony is, és jó magam is megkerestünk követeket, nagyköveteket, hármat is. És eh, azt is tudjuk, hogy a nagykövetek évente egyszer megfordulnak Brüsszelben, és találkoznak a főigazgatósággal, és az éves eszmecsere során a gender kérdésben szintén így módon megjelennek az Európai Bizottságnak a képviselői is foglalkozott ezen kérdésekkel, a biztos, a felelős biztos és az EKSZ-ban is, illetve az európai közigazgatási struktúrában is messze menően tanulmányozzák ezeket a kérdéseket, csak úgy, mint a parlament. Ami az Európai Bizottság felépését illeti, azt hiszem, hogy jó irányba haladnak a dolgok, a DEFCO főközgatóságra gondolok, kollégánk itt sokat dolgozott, de tudni kell azt, hogy a többi főgazgatóság is, amely illetékes a közszolgálati fellépéssel, be kell, hogy kerüljen aktívan a folyamatba. Tehát a többi főgazgatóság is aktív szerepet kell, hogy vállaljon akkor, amikor külső tevékenységet végez. Sőt, mondják meg, hogy ki az a felelős kollégájuk, aki ezen kérdésekkel foglalkozik. Az Európai Bizottság részéről hallottuk azt, hogy az illetékes biztos fontosnak tartotta kiemelni ezt a kérdéskört, jelezvén a fontosságát a témának, az összes kollégájának, az összes többi biztosnak. Jó magam, máskülönben nemrégiben Bangladesben jártam, és azt észleltem, hogy a munkavügyi hivatallal, nemzetközi munkahogyi hivatallal, az ILO-val együttesen vizsgálták meg a kérdést, már pedig kiderült ugye, hogy a munkavállalatok a döntő többsége nő. És nagyon lényeges az, hogy ők is a támogatásunkban részesüljenek a foglalkoztatásoknak a keretében. A nők nem szabad, hogy csak áldozatként jelenjenek meg, hanem aktív szereplőként, aktorokként és jártam ezen kívül tavaly évben Kenyában. És láttam azt, hogy a kenyai asszonyok, legalábbis azokkal, akikkel találkoztam, mennyire igényelték azt, hogy támogassuk őket, és itt többek között az önkormányzati képviselőknek a körére gondolom, tehát nagyon fontosnak tartották azt, hogy megismerjék, hogy mi mit teszünk, és hogyan tudjuk segíteni őket, és ez nem csak Kenyára vonatkozik, hanem számos egyéb országban. Azt látjuk, hogy a delegációk 85%-a jelentést készített a gender kérdésnek a különböző tematikájában, és azt is feltették kérdésként, hogy melyek a prioritások. Vannak olyan delegációk, akik, amelyek maguk kiválasztották a különböző pillérek között prioritási kérdéseket. Azt hiszem ez egy jó megközelítés. Azért felmerül az is, hogy nem arra van-e szükség, hogy ne csak egy prioritás nyilvánuljon meg, de csak egy prioritást vegyünk gólcső alá, és ez általában a nők ellen elkövetett erőszaknak a kérdésköre szokott lenni, hanem több prioritást jelöljünk meg az egészségügynek a kérdése, a közlekedésnek a kérdésköre például ilyen egyéb prioritás lehet. Korábban az önkormányzatomban, mielőtt képviselővé lettem volna az Európai Parlamentben, önkormányzatnál tehát, azzal foglalkoztam, hogy a szállítás közlekedés területén mit tudunk tenni a nőknek a javára, és nem csak a férfiaknak a kedvére. És aztán ott van egyéb terület is, ilyen például a bank és a pénzügyi ágazat. Ezeket is ki kell emelnünk. Aztán, ami az országonkénti elemzéseket illeti, készültek ilyen elemzések, de lényeges az is, hogy pontosan átlássuk, hogy megkapják az illetékes biztosok az elkészült jelentéseket. Tehát ne csak arra kerüljön sor, hogy elkészülnek a különböző ellenzések, tanulmányok, és aztán utána azok a bekerülnek a fiakba. Nem, jussanak el a kellő illetékes biztosokhoz. Hogyan vonjuk be a civil társadalmat a helyi szinten, és ez is egy nagyon lényeges témakör. Nem szabad, hogy a kérdéssel csak a kormány, a központi kormány foglalkozott, hanem nagyon széles megközelítésben kell, hogy tudjuk nyomon követni a kérdést. Tehát az a véleményem, hogy ezen kérdéseket fel kell vetnünk, valahányszor találkozunk a különböző kormányok képviselőivel, a különböző delegációk képviselőivel, illetve delegációk tagjaival. És találkoztam a magam részéről Washington egy olyan kollégával, aki azt mondta, hogy miért egy-egy szaktéma mentén a gender kérdést felvetik az illetékeseknek, azok nagy csodálkozással válaszolnak, hogy ez a téma hogy jön elő egy szaktéma kapcsán. Továbbá arra gondolok, hogy az előre lépésről évente kellene, hogy megfogalmazódjék, illetve bizonyos altémákban pedig három vagy akár öt évente, de mégis rendszeresen. Mint ahogy elmondottam, és ez már a végkövetkeztetés lesz, ami a fenntartható fejlődési céleket illeti, nagyon lényeges az, hogy lássuk, eldöntsük, hogyan mérjük a célkitűzéseknek a teljesülését. És hát meghallgatván a különböző hozzászólókat, nagyon lényeges az, hogy a gender akció terv az a tagállamokra is vonatkozzék. Máskülönben nem tudunk majd teljesíteni. A tagállamok is együtt kell, hogy működjenek az európai intézményekkel ezen kérdésekben. Üdvözlöm tehát a javaslatokat, és szívesen hallgatom meg az észrevételeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az társ előadó asszonynak most a nőjogi szakbizottság társelőadójának adná meg a szót Suica asszonynak, de nincs itt, úgyhogy Agnieszka Koszlovska asszony helyettesíti, őt parancsoljon. And, uh, thank you very much uh, for... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet mondok Linda meg Iven jelentéstevőnek a munkájáért. Ez egy elég hosszú jelentés. De teljes mértékben támogatom az abban foglalt üzenetet. Dubravka Svica, ahogy elhangzott, nem tud ma itt jelen lenni, és szívesen átveszem a feladatát. Néhány mondatot fogalmazott meg, amit itt most szeretnék felolvasni. Valamennyünket arra valamennyiünknek megköszönetet mond, akik ezen a fontos jelentésen dolgoztak. A nők és férfiak esélyegyenlőségének elve már az EU szerződésekben és szerepel, és az összes EU tervben, intézkedésben meg kell, hogy jelenjen. Egy globális átfogó cselekvési terv szükséges az esélyegyenlőség érdekében, ambiciózus megközelítése van szükség a nemek esélyegyenlősége megvalósításához. A végrehajtási jelentésben azonban a meg Evan és Dubravka Svica asszony főként a második cselekvési terv eredményeire összpontosítottak, és egy kitekintést tettek. A GEP P2-est egy évvel ezelőtt fogadták el. Nagyon sok pozitív trend már most kirajzolódik. Ez a dokumentum esélyt jelent az EU számára a nemek közötti esélyegyenlőség megvalósítása szempontjából, és konstruktív ajánlásokat fogalmaz meg a külügyi szolgálat, a bizottság, a delegációk és a parlament irányában jobban be kell vonni a civil, civil társadalmat, a magánágazatot, csökkenteni kell a bürokratikus terheket, javítani kell a beszámolási kötelezettséget, a nők és lányok helyzetét illetően a közélet valamennyi területén és a gazdaság életben. Duraka Svica asszony azt javasolja, hogy a másik szakbizottság ajánlásait kövessük, és reméli, hogy ez az ülés hozzájárul a jelentés javításához, illetve az esély, a nemek esélyegyelőtlenség elleni küzdelem céljainak eléréséhez. A szavak választásán kell változtatni, egy kulturális változásra van szükség, a nők főszereplői kell, hogy legyenek ezen változásnak, nem áldozatként kell őket érzékelnünk. Ez az európai országokban is fontos, ugyanis a fogalmazás módunk néha nem érthető ezen anyagban sok nő számára. Ezért fontos olyan dolgokra összpontosítanunk, amelyek valóban hatással is bírnak, és a családok problémáit érintik. A nők jogai, mint munkavállalói jogok, ez egy olyan téma, amit szeretnék kiemelni, ez egy alapvető kérdés. A nők gyakran kizsákmányolják gazdasági szempontból, kihasználják őket. Ha segítünk munkavállalói, munkavállalói jogai érvényesítésében, ez bizonyosan egyik fő tevékenységünk kell, hogy legyen, amit végre kell hajtani. A lényeg itt a végrehajtáson van. Nagyon sok anyag született már erről a témáról. Sok nyilatkozatot hallhattunk, de ezek gyakran csak szavak maradtak. Nem szabad persze ezeket lebecsülnünk, ezekkel is sok mindent el lehet érni, de a lényeg mindenképpen a végrehajtáson van. Tehát a lényeg a végrehajtás legyen, és ez az a fő üzenet, amelyet Dubravka Svica szeretne megosztani önökkel. Még egyszer köszönetet mondok Linda meg Evennek végzett munkájáért. Mindenféleképpen nagyra becsüljük az önök munka módszerét. Elnök asszony, köszönöm Agnieszka Kozlovska Haljevics felszólalását, most pedig az elnyék jelentéstevők kapnak szót. Marcellesi úr először is. Köszönöm szépen, köszönöm szépen előtt köszönetet mondanak az árnyék jelentéstevőknek. Miközben sajnálom, hogy a zöldeknek a társjelentés tevője nincs most közöttünk. Na most üdvözlöm mindaz, ami történik a GAP 1 és GAP kettő között úgy gondolom, hogy nagyon fontos változásokról van itt szó, de nem szabad, hogy ugyanakkor túlságosan pozitívak legyünk, mert még rengeteg tennivaló van előttünk. Ugyan így például a Gender Champions, a Gender Champions, a Gender hát győztesek, kiválóságok területén is előre kell lépnünk. Azt látjuk, hogy számos területen tehát még van mit tenni, óvatosak legyünk, van, aminek örülhetünk, de még nagyon sok tenni való van. A legjobb gyakorlatokat elő kell mozdítani, és a gender szempontnak meg kell jelennie minden szakpolitikába. Nem így van ez jelenleg. Például a fejlődési, fejlesztési politikáknak, párbeszédeknek ez egy sok gyakran hiányzó eleme. Az európai döntéseknek a döntő többségében ö, meg kell, hogy nyilvánuljon ö, ez a szempont, illetve mindegyikben. A kereskedelmi területről is beszélnünk kell, nagyon fontos és nagy horderejű a kereskedelmi kördéseknek a kérdése. Tudjuk azt, hogy számos esetben nagyon súlyos hiányosságokkal szembesülünk Mexikó esetében, többek között a globális megállapodást ilyen szempontból is meg kell vizsgálnunk az Uniós Mexikó között, és nagyon lényeges az, hogy a munkánk során ez egy kulcs szempont legyen. A nők nagyon gyakran áldozatai a migrációs politikának. Tudjuk azt, hogy eleve már számtalan oknál fogva szenvedő emberek még ilyen szempontból, a gender szempontból is számos kudarcon mennek keresztül. Ezzel is foglalkoznunk kell központi szinten is kell ezzel, hogy foglaljunk. Az EKS-nek a tevékenységét is nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, többek között a szankcionális, szankcionálásnak a területén. Mi történik akkor, amelyik nyilvánvaló módon egyes országok nem tartják be a célkitűzéseket, többek között a milleniumi célkitűzésekre gondolok, tudnék ö, hamarosan végére jutni a szavaimnak, csak nagyon nagy a teremben a hangzavar, de még arra hagy térjek ki, hogy ha azt szeretnénk elérni, hogy az akció tervünk méltó legyen a nevére, akkor kellő személyzetet is kell biztosítanunk, mégpedig szakképzett személyeket. Ugye nagyon gyakran olyan kollégákkal kell dolgoznunk, akik számára ez egy kérdés már kör, mármint a gender kérdéskör, egy kérdéskör a tevékenységükben, és a rangsorásban gyakran ez háttérbe kerül. Köszönöm szépen. Köszönöm, Um, I'm actually speaking on behalf of my colleague. Lilian Rodriguez kollégám nevében szólok hozzá aki elnézést kért, mert nem tud itt lenni a mai napon, amikor a tanulmányt bemutatják, illetve ezt mit cserélünk a jelentéstervezetről. Úgyhogy az ő szavait olvasom most fel. Először is köszönetet mondok a társelőadóknak a munkájukért, ez jó kiinduló pontot jelent, a végrehajtás első évében járunk, a kettes GAP esetében érdemes megnézni, hogy mi az, ami jól működik, és milyen tendőink vannak még. És még van időnk javítani a helyzeten. A négy tematikus pillér kiválasztása, az intézményi kultúra megváltoztatás és az erőfeszítések, hogy ezen a szinten is tudjunk haladást elérni, nagyon pozitív aspektusok, ez kétség kívül van így az intézményi kultúrát érdemes megváltoztatni az Európai Unión belül. És az én saját megjegyzésem, büszke vagyok arra, hogy a nemek közötti egyenlőség fő sodorvonalba hozásáról szóló jelentésnek én lettem az előadója. Látható az erőfeszítés a negyedik pillérben, és pozitív eredményeket is látunk. A nemek közötti egyenlőség és a nők hatalommal való felruházása tekintetében a külső fellépések és az együttműködési programok esetében, de ez nem elég. Az IPA és EPI ö, elemzése szerint a GAP 2 aránytalanul összpontosít a kvantitatív adatokra, és nincsenek minőségi vizsgálatok, értékelések, hogy milyen potenciális kockázatokkal vagy előnyökkel járnak az egyes fellépések, tehát ahogy az ülésen is elhangzott, a minőség háttérbe szorul, a mennyiséget vizsgáljuk, pedig nagyon fontos lenne azt is látni, hogy tartós minőségi változásokat érjünk el. A konkrét fellépések hiányoznak annak érdekében, hogy értékelhető, mérhető indikátoraink legyenek, ezért nehéz nyomon követni a valós haladást, és azt, hogy konkrét eredményeket sikerült -e elérni. Ma Portugáliában vagyok a Nőjogi Szakbizottság delegációjával. Ez a delegáció is azt tapasztalta, hogy a legtöbb önkormányzatban, a tagállamokban ambiciózus esélyegyenlőségi tervei vannak, de a cselekvések értékelése hiányzik. És itt is ez a probléma. Persze fontos tudni, hogy egy javasolt tevékenységet végrehajtottak, de még ennél is fontosabb azt tudni, hogy észszerűen megvizsgáljuk, hogy eredményre vezetnek-e ezek a fellépések, hogy érdemesebb változtatni rajtuk, vagy jó a stratégiánk. És ne felejtjük el, hogy a stratégiák a különböző kontextusokat és prioritásokat is figyelembe kell, hogy vegyék régiónként. Ezért nagyon fontos, hogy pontos adataink legyenek, mielőtt a kiválasztott intézkedéseket be végrehajtjuk. És csökkenteni kell, vagy például egy területen a nemi szervek megcsokkintását, miközben egy más régióban a nők elleni erőszak lehet a legfontosabb téma. Az ilyen jellegű adatok gyűjtésére és ezekről való hagyatkozásra szükség van. A kivá- ezek alapján tudjuk megítélni, hogy a kiválasztott tevékenységek a leghasznosabbak-e. Általában nagyon absztrakt és általános a célkitűzések meghatározása, ez kerülendő lenne. Konkrétan és helyi szinten kell meghatározni a célokat. A 2017-es globális egyenlőtlenségi jelentés szerint egyre ö, mélyül a szakadék, 2006-os méréseink óta első alkalommal történik ez. Száz évet vett igénybe hogy kicsit zárjuk a nők és férfiak egyenlétlensége szakadékát. A bizonyos területeken akár 200 évre is szükség lehet, hogy sikerüljön teljesen bezárni a szakadékot. Pedig az emberek életének a javításáról van szó, úgyhogy nagyon fontos, hogy ez legyen a céljunk. Ha nem ez a célunk, akkor a munkának nem lesz értelme. Köszönöm. Köszönöm szépen Julie Wardnak, mondja az elnök asszony. Most a bizottság képviselőjét kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni. Parancsoljon. Thank you, thank you, Madam Chair. Thank you. Uh... Köszönöm, elnök asszony, köszönöm mindannyiuknak. Azt gondolom, hogy nagyon korlátozott idő áll rendelkezésemre, ezért megpróbálok rövid lenni. Először is köszönetet mondok Joannides asszonynak a prezentációért és a tanulmányért. az ajánlásait áttekintve néhány gondolat. Nem minden, nem elég kötelező érvényű rendelkezés van a delegációból, hiányzik néhány. New York, Washington és Genf például. Folytatjuk az erőfeszítéseinket, hogy 100% legyen az arány jövőre. De ugyanakkor nagyon fontos szolgáltatások hiányoznak a főhadi, a központban is, például a kereskedelmi főigazgatóságnál, így nehéz tartalmi munkát végezni, de hát természetesen folytatjuk az erőfeszítéseket, elkötelezettek vagyunk, és hát azt hiszem, hogy nem megoldást is keresünk a probléma megoldására, de legalább jobb eredményeket szeretnénk elérni. A 28-ból 22, vagy 28-ból két tagállam, az még mindig 6 százalék. Mi is ugyanazt végezzük, azt a munkát, amit ön mondott. Kereskedelmi problémák. Egy, van egy ö, olyan eszközünk, amit szeretnénk kihasználni, amire ön is utal a tanulmányában, a kereskedelmi főigazgatósággal vizsgáljuk azt, hogy ebben a jelentésben egyébként miért nem használták, pont erre lett volna kitalálva. A kereskedelemmel példálózott, de vannak más területek is, ahol próbálunk erőfeszítéseket tenni, és inkább minőségi eredményeket elérni, mint mennyiségeket. A minőség-mennyiség tekintetében igaza van, ezt nem tagadhatom, de a minőség előtt Először mennyiségre, azaz adatokra van szükségünk, ráadásul nemek szerinti lebontásban, különben nehéz értékelést végezdünk arról, hogy egy program vagy politika eredményt érte el. Zambiában és Közép-Afrikában már elmozdultunk a minőségi vizsgálatok felé. De hát azt látjuk, hogy nagyon nehezen összehasonlíthatóak akár az egyes országok is. A reálisan összehasonlítható országokat próbálunk keresni, hiszen nem hasonlíthatjuk össze az almát a körtével. Végül néhányan utaltak a millenemű fejlesztési célokra. Igen, ezt próbáljuk a célokkal elérni, egy Európai Uniós eredmény keretet próbálunk erre ráhúzni, hogy a két fajta cél konvergálna egymás felé, és az értékelés révén valódi képet lássunk arról, hogy mi történik, hogy hogyan próbáljuk meg elérni a saját céljainkat a szakadék szűkítésével kapcsolatban, de ugyanakkor az SDG célokat is hogyan próbáljuk meg elérni. A két dolog, tehát kéz a kézben halad. Nem akarom nagyon húzni az időt, ahogy már mondtam. Órákat tudnék erről a témáról szólni, de ha megengedik, akkor most itt abba hagyom. És természetesen nagy örömmel folytatom a vitát egy másik ülésen. Köszönöm. Elnök, Köszönöm szépen! Most pedig tájékoztatom Önöket, hogy a módosítók benyújtásának határideje november 14, 17 óra. A következő együttesülésünk pedig december 4-én lesz. Ekkor fogjuk a módosítókat megvitatni. Köszönöm szépen, társelnök asszony, köszönöm szépen a Deveszak Bizottság tagjainak. Most pedig a Nőjogi Szakbizottság ülése folytatódik szavazással. Thank you Thank you, thank you, thank you, thank you.